köszönöm. Az ülésszakot megnyitom, kérném önöket, hogy foglaljanak helyet. bitte nehmen sie platz meine damen und herren! Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet.